Köszönöm szépen, lezárom a vitát. Ordine del giorno reca la discussione congiunta concernente l'adesione della Repubblica di Croazia, la raccomandazione dell'onorevole Svoboda sul trattato di adesione, trattato relativo all'adesione. Egyrésztről Svoboda úr javaslatáról van szó, amely Horvátország csatlakozási kérelméről szól másodszorban pedig a tanácsnak a horvát csatlakozás engedélyezésről szóló határozatáról. Most pedig megadom a szót szóvoda úrnak, az előadónak. Négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt tanácsi elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt Luka Pevics parlamenti elnök úr és horvátországai vendégeink, és tisztelt főtárgyaló és EU nagykövet urak. Kedves kollégák, be kell, hogy valljam, hogy nagyon boldog és meghatodott vagyok, mert ma fogom az utolsó Horvátországgal kapcsolatos jelentésemet előterjeszteni, és kérem, hogy támogassák az ország csatlakozását. Ez egy hosszú és nagyon nehéz folyamat volt, amit magunk mögött tudunk. A csatlakozási tárgyalások során három miniszterelnökkel kellett tárgyalnom, és nagyon sok más politikussal is, itt Veszna Puszicsa, Szója Milánovicsa és Popovács asszonynal. Mindezek a politikusok átívelően a pártok közötti határokon hajlandóságot mutattak arra, és elismerték azt, hogy az európai kérdésekben együtt kell eljárnunk. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy mit kell tennie a többi országnak is. Szeretném a elkötelezett árnyékelődőknek is köszönetet mondani, kitűnő volt az együttműködésem velük, és természetesen köszönetet mondok a bizottságnak is, és természetesen Füle biztos úrnak is, és természetesen a tanács munkájáért is köszönet jár. Nos, egy konzekvens politikát kell európai oldalon folytatni, csak így sikerülhetett, hogy a horvát tudattal fellépő politikusokkal elérnünk, hogy megfelelő szükséges reformokat hajtson végre Horvátország, és elsősorban a Nemzetközi büntető bírósággal Hágában együttműködést kezdjen, és azt intenzívvé tegye. Itt nem bosszúról volt szó, nem európai érzésekről, hanem arról, hogy a saját történelmünkkel konfrontálódva vagyunk csak képesek arra, hogy megértsük a múlt hibáit, és azokat feldolgozzuk. Sosem értettem meg, hogy Horvátország, hogy sosem gondoltam arra, hogy ez kritika a Horvátország eh, érzésével szembe, hanem ez egy olyan kritika volt, eh, a, <clears throat> amit egyesek arra használtak, hogy háborús bűncselekményeket eltussoljanak, és nem szabad, hogy ez meghatározza Horvátország jövőjét. Nagyon sokat tettünk a korrupció elleni harcban is. Számomra az a tény, hogy egy volt miniszterelnök bíróság előtt áll, nem bizonyíték arra, hogy sok a korrupció az országban, hanem azt bizonyítja, hogy Horvátországban a korrupció kérdését megfelelően kezelik, és megfelelően lépnek fel vele szemben. Természetesen az igazságügyi reform is elindult, nagyon lényeges lépések történtek, és megfelelő monitoringra is sor fog kerülni az én szempontomból fontos ez a monitoring, mert a bizottságnak itt meg kell vizsgálnia a tulajdonképpen csatlakozás előtt, hogy ténylegesen végrehajtották-e a reformokat. Nagyon fontosak a e, szerv visszatérők, visszatelepülők e, integrációval kapcsolatos lépések. Itt nagyon e, sok lépés történt. Ivo Szipovicsal és Tadic kapcsolatban el kell mondjam, hogy hálás vagyok nekik, hogy bátrak voltak, hogy megfelelő lépéseket tegyenek, különösen Vukovár térségében. Vukovárban voltam. A Vukováron voltam a pusztítás után néhány héttel, és azt láttam, hogy milyen következményekkel járhat az az agresszió, amit felelőtlen politikusok keltettek. Azt is láttam a legutóbbi látogatásom alkalmában, hogy Vukovárban nagyon sokan ember él, aki a jövőre koncentrál és gondolt. Voltam egy iskolában, szerbek-horvátok közös iskolájában, és láttam, hogy ők készek, hajlandóak beszélni a jövőről, és ez volt az Európával kapcsolatban folytatott egyik legjobb beszélgetésem. A Buk bukovári polgárok tudják, hogy miről szól Európa, még akkor is, hogyha itt Európában már sokan ezt nem tudják. A békétlenséget és a gyűlöletet kell legyőznünk. Aztán megnéztem a Bukovári iskolából a Dunát, ez egy olyan folyó, aminek nem elválasztani, hanem összekötnie kell minket, és ezt is megértették a horvátországi emberek szeretném rögtön a e, végén érvényes két percemet is felhasználni és elmondani önöknek, hogy meg vagyok győződve arról, hogy mindezen megfontolások alapján Horvátország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a régió más országainak is lehetőséget biztosítson arra, hogy az Európai Unióba belépjenek. Nagyon fontos a szomszédsági politika, és szeretném még egyszer megjelenteni, nagyon hálás vagyok azért, hogy Horvátország és Szlovénia, és itt szeretnék a szlovén miniszterelnökötnek is köszönetet mondani. Tehát sikerült a két országnak, hogy a hosszú vitájukat félretegyék, és egy olyan folyamatot indítsanak el, ami a határkonfliktusnak a megoldásához fog minket elvezetni. Ebben az értelemben számomra Horvátország csatlakozása egy jelentős mérföldkő az Európai Egyesülési folyamat útján, és nagyon remélem, hogy a tanács megfelelő bátorságot fog mutatni az elkövetkezendő napokban, Szerbia és Montenegro esetében is olyan lépés megtételére, amely bizonyítja, hogy Horvátország csatlakozása után is az európai egyesülési folyamat folytatódhat. Nagyon tudom, hogy itt Európában sokan gondolnak ma arra, hogy a bővítés nem-e a problémák gyökereit Európában, de úgy gondolom, hogy sem az alkotmányos, sem pedig a gazdasági problémák az új országokban nem hoztak problémákat a régi tagállamokba. Ebben az értelemben nagyon remélem, hogy holnap széles körű támogatásra fog találni a csatlakozás, és ez reményt fog önteni a horvátokba. Befejeződik a pessimizmusnak az időszaka, és a defetisizmus időszakra, és remélem, hogy mindannyian bízni fogunk Európában, együtt Horvátországban, és ezt az új Európát képesek leszünk újra építeni, együtt védeni, együtt Horvátországgal. Így fogunk jelet küldeni, hogy bízunk ebben, hiszünk ebben az új Európában. Vaboda, πήρατε και τον χρόνο της δευτερολογίας. Τώρα ερχόμαστε Υπουργό, Köszönöm, most pedig uh, Dogevics miniszter úrnak adom meg a szót a tanács nevében. Tessék. Madam President, uh, Commissioner, Honorable Member. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy részt vehetek ebben a mai vitában, hiszen egy hosszú folyamat egyik utolsó fázisánál járunk, amely a Horvátország csatlakozásában fog kit csúcsosodni, és így az Európai Unió 28. országává válhat Horvátország. Ez egy nagyon pozitív fejlemény, és azt hiszem, hogy mindannyian gratulálhatunk Horvátországnak, hiszen a tárgyalások hosszas folyamatát ö, sikerült ö, lassan lezárni. Ezen alkalommal szeretném hangsúlyozni, hitemet, miszerint a bővítési politika az Európai Unió politikáinak egyik legnagyobb sikere, az európai integráció egyik alapvető célkitűzése, a béke, a stabilitás és a megbékélés megerősítése, és a bővítés ennek az egyik fontos eszköze, legfontosabb eszköze. Akkor, amikor az Európai Unió nagy kihívások előtt áll, ugye ezekről volt szó a korábbiakban, Horvátország csatlakozása emlékeztet bennünket arra, hogy az európaiak miért kívántak ebben a különleges és egyedi keretben együttműködni, és emlékeztet bennünket az integráció sikerére, hiszen mások is ennek a sikernek a részeseivé kívánnak válni. A parlament folyamatosan támogatta Horvátországot a tárgyalási folyamatok alatt, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Hangsúlyozni kívánom, hogy a bővítési megújított konszenzus egyik alapja az érdem szerinti elbírálás, az Európai Uniós kritériumoknak, feltételeknek meg kell felelniük a tagállamoknak, és ezzel készen állnak a tagságra. Természetesen a tagság előnyökkel jár, azonban kötelezettségeket is von maga után. Ezeknek célja az, hogy minden állampolgár kiaknázhassa a tagságban rejlő lehetőségeket, és ez az egész bővítési folyamat hitelességét mutatja. Ezt nem lehet kellőképpen hangsúlyozni. Van azonban még egy fontos része a hitelességnek, hogyha a tagjelölt a kritériumokat teljesíti, akkor az Európai Uniónak is teljesítenie kell ígéretét. Hogyha önök megadják jóváhagyásukat, akkor ezt e, a tárgyalási folyamatot le is lehet zárni. A horvát miniszter asszony, Koszor asszony az Európai Tanács megfigyelőjéként részt vehet ma az Európai Tanácsülésen, reméljük. És reméljük, hogy egy összefogó, optimista európai tanács tanúja lehet. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy a horvátországi csatlakozási munkának még nincs vége. A júniusi tanács is utalt arra, hogy Horvátországnak folytatnia kell erőfeszítéseit, annak érdekében, hogy végül teljes taggá válhasson. Vannak még fejlődési lehetőségek, és továbbra is nyomon fogjuk követni ezeket a fejleményeket, különösen az igazságszolgáltatás és az alapjogok területén a 23-as fejezet, illetve a 24-es fejezet, amely biztonsággal foglalkozik. A tanács úgy gondolja, hogy a tárgyalásokat továbbra is nyomon kell követni, illetve az eredményeket, és a tanács, valamint a bizottság értékelni fogja a fejleményeket, és tájékoztatja az Európai Parlamentet. Természetesen ne feledkezzünk meg a jövőről sem, Horvátország csatlakozása rendkívül fontos az egész régió számára, egy nagyon pozitív üzenet, és így is kell értelmezni, hiszen a stabilitást, a békét, a prosperitást, a megbékélést irányozza elő jó szomszédsági kapcsolatokra építve. Ez pedig tény, a szerződés aláírása ösztönzést kell, hogy adjon a régió többi országának, hogy ugyanezeket az értékeket kövesse, ugyanígy megbékélje a szomszédaival, és ők is a csatlakozási kritériumoknak eleget tegyenek. Reméljük, hogy a december 9-i esemény új lendületet ad majd a Nyugat-Balkán térségének, és reméljük, hogy az országok, a többi ország is ugyanerre az útra lép, illetve folytatja munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig eh, a különböző bizottságoknak adom meg a szót. Először a Költségvetési Bizottság részéről. Fenn úr. <laughs> Elnézést, biztos úr. Először a biztos úré lesz a szó tehát. Madam President. Uh, Madam President. Semmi baj, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők, ma egy döntő pillanatot élünk, mert önök éppen arra készülnek, hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy Horvátország a 28. tagállama legyen az Európai Uniónak, és biztos vagyok abban, hogy azok a horvát képviselők és politikusok és emberek, akik ebben a folyamatban részt vettek, osztoznak ebben az örömben. Október 12-én adott az Európai Bizottság kedvező véleményt Horvátország csatlakozásáról, és remélhetőleg önök is megteszik, és elfogadják Szóda úr ajánlását. Ez lehetővé teszi majd a tanács számára, hogy döntsön a csatlakozásról, és ennek megfelelően december 9-én majd a csatlakozási egyezményt alá lehet írni. Önök most Horvátország mellett fognak szavazni, a régió mellett és az Európai Unió mellett. Először is tehát Horvátország mellett, egy olyan Horvátország mellett, amely nagyon más ország, mint az, amely mint egy tíz éve benyújtotta a csatlakozási kérelmét. A horvát csatlakozási folyamat pozitív eredményei sok téren láthatóak, ugyanis a gazdaság azóta képes részévé válni majd az európai közös piacnak, és megfelelt azoknak a kihívásoknak, amelyeket a gazdasági világválság jelentett. Fontos reformokat hajtottak végre Horvátországban. Talán ennél is fontosabb, hogy az alapvető jogokat tiszteletben tartják, és a szlovák jogállamiság megerősödött egy sor reform által. Mindez annak a az alapos munkának az eredménye, amelyet Horvátország az elmúlt időszakban végzett. Horvátország az első olyan jelölt ország, amely az új adoptált benchmarkokon alapuló tárgyalási metodológia alapján válhat részévé az Európai Uniónak. Horvátország megfelelt ezeknek a feltételeknek, és így készen áll arra, hogy 2013. július 1-én tagja legyen az Európai Uniónak. A jogi reform és a korrupció elleni harc szintén nagyon fontos volt. Horvátországot ezek a remények vezették, és ennek megfelelően komoly reformokat hajtottak végre. A horvát ügyészség és egyéb nyomozó szervek határozottan felléptek a korrupció ellen. Ezzel a történetnek még nincs vége. Horvátországnak bizonyítania kell, hogy megfelel az összes feltételnek, és az előkészületeket folytatja a csatlakozás pillanatáig. Az előkészületek végrehajtása a decemberi választások után felálló kormány egyik legfontosabb prioritása kell, hogy legyen. Én biztosíthatom önöket arról, hogy az Európai Bizottság továbbra is ellenőrizni fogja, hogy Horvátország megfelele a saját vállalat kötelezettségeinek teljesíti-e azokat egészen a csatlakozás pillanatáig. Támogatni fogjuk Horvátországot ebben a végső szakaszban. Az Európai Bizottság szintén tájékoztatni fogja az elkövetkezendő időkben is az Európai Parlamentet mindarról, amit Horvátországgal kapcsolatban tapasztalunk. Ezzel önök a régióra is szavaznak, a régió mellett is leteszik a voksot. Horvátország ugyanis úttörő szerepet játszott, és bebizonyította a többi régióbe, régióbeli országnak is, hogy lehetséges a csatlakozás. A csatlakozásnak számos előnye van, stabilitást eh, és regionális együttműködést hoz a régióba, megerősíti a demokráciát és a jogállamiságot. Gazdasági értelemben hozzájárul a csatlakozás az új tagállamokban az életszínvonal növekedéséhez. Ugyanakkor itt nem csak arról van szó, hogy egy ország átveszi a csatlakozással a létező hatályos joganyagot, hanem arról is, hogy átalakítja a társadalmát és elfogadja azokat az értékeket, amelyeken ez az unió alapszik. Ezek az értékek, az alapvető jogok az igazság, szabadság és biztonság témakörébe sorolhatók. Egy új megközelítést fogadtunk el, és a jövőbeni tárgyalásokon is ezekre a dolgokra fogunk koncentrálni az első pillanattól fogva, és a legutolsó pillanatig nyitva hagyjuk majd ezeket a kérdéseket. A, ez a szavazat az Európai Unióról is szól. A csatlakozás a mi stratégiai érdekünk is, biztonsági és eh, gazdasági szempontból is. Az értékeink kiterjesztése a, nyugati, a Balkán nyugati térségeire a politikai reform eh, előmozdítója. A belső piac eh, kitágítása pedig a mi gazdasági szereplőink számára is egy pozitív lépés olyan stratégiai területeken tudunk előrelépni a bővítéssel, mint az energia, a közlekedés és egyéb stratégiai ágazatok. Egy hiteles bővítési politika a legalkalmasabb eszközünk arra, hogy ezt az átalakulást és reformot támogassuk más országokban is. Horvátország csatlakozása immár valóság, és ez bizonyítja ennek a politikának a hitelességét, és hadd fejezzem be azzal, hogy megköszönöm önöknek a támogatását és együttműködését, mert ezek nélkül nem hiszem, hogy itt lehetnénk ma este, és nem alakíthatnánk a történelmet. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most eh, pedig a különböző parlamenti szakbizottságok képviselői következnek, először Ferm úr a Költségvetési Bizottság részéről. Köszönöm, kedves kollégák! Horvátország csatlakozásai történelmi folyamat, és én azt remélem, hogy a Balkán nyugati felének országai követni fogják ezt a folyamatot. Ennek a csatlakozásnak vannak gazdasági aspektusai is, nyilvánvalóan növekszik ezáltal az Európai Unió költségvetése is, Horvátországnak az európai támogatások befogadását, befogadási képességét, abszorpciós képességét regionális, helyi szinten is meg kell erősítenie, a vállalkozások szintjén is, nem is beszélve a központi állami szervekről. Úgy véljük, hogy az ország alkalmas erre, mivel ez bizonyítja az is, hogy fel tudott lépni a korrupció ellen. Az Európai Unió Horvátországnak címzett támogatásainak növekedése befektetésként értelmezhető olyan területeken, mint az emberi erőforrások, gazdasági növekedés, társadalmi átalakulás, és eképpen egész Európa érdekében áll. Üdvözöljük tehát Horvátországot az Unió Jobban Köszönöm, kedves kollega. Most pedig az Alkotmányos Bizottság nevében Traszkowski úr következik egy perc. Köszönöm. Nagyon örömteli pillanat az, hogy folytathatjuk ezt a csatlakozást egy olyan időszakban, amikor a mélyítést is bőv, folytatjuk, és megpróbáljuk kialakítani a növekedési potenciálunkat. Egy intézményes elemre világítanék rá. A horvát köztársasággal aláírandó szerződés, illetve az ír és cseh jegyzőkönyvek különböző jogalappal rendelkeznek, a 48-as, illetve 49-es cikkek alapján történnek, éppen ezért ezek nem alkothatnak egy jogalkotási aktust, egyszerre lehet ezeket meghozni, de nem egy aktus során. Ennek a két eljárásnak és folyamatnak az összekötése nem akadályozhatja Horvátország csatlakozását. Ezzel is egy pozitív üzenetet küldünk. Horvát barátainknak pedig, akik az utolsó lépéseket teszik meg az Európai Unió felé, azt mondom, hogy szeretem put. Köszönöm. Most a frakciók képviselői következnek, a néppárt eh, nevében Posszel Turkap kap szót először két percre. Elnök asszony, ez a ház támogatja Horvátországot már több mint 30 éve. Én fiatal asszisztense voltam Habsburg Ottónak, és a 80-as évek ellen együttműködhettem abban, hogy az első száműzött horvátokat Doncsevics asszony vezetésével és az első polgári jogi harcosokat Vladimir Sex vezetésével fogadta Strasbourgban, és meghallgatta a tájékoztatást, hogy Horvátország szabadságra vágyik, és milyen az emberi jogi helyzet az országban. Mi az első 1990 szabad választásoktól támogatjuk a demokratizálási folyamatokat, és megpróbáltuk felhívni az államok figyelmét arra, hogy szükséges Belgráddal tárgyalni arról, hogy békés átalakulás folytatódjon le Jugoszláviában egy laza konfederáció irányába. Erre hajlandó volt Horvátország, azonban a nyugati világban sokan átaludták ezt a folyamatot, éppen ezért helyes volt, hogy az Európai Parlament 1992 elején elérte azt, hogy ez az Európai Unió Horvátországnak a függetlenségét elismerte. Azóta Horvátország reformokat folytatott le, és Európai Unióba felé vezető útra lépett. Kitűnően előkészített közép-európai ország, egyike a legjobban előkészített tagjelölt országoknak, akikkel dolgunk volt, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani Svoboda kollégának azért, hogy lehetővé tette, hogy mi itt együtt, a más jelentéstevőkkel és árnyék előadókkal együtt az évek során sikeresen értük el, hogy ez az a ház volt az, amely meghallgatott nagyon sok nem meghallgatott szót, és nagyon sok akadályt elhárított az útból, hogy és minden Tudjuk, hogy ez nagyon sokban akadályozva volt, elfogadhatatlan módon. Nagyon nehéz egy csatlakozási folyamat természetesen, de Horvátországgal szemben szigorúbb feltételeket terjesztettek elő, mint bármely más tagjelölt országgal kapcsolatban korábban. Nos, bravúrosan oldotta meg ezt a kürt Horvátország, és én már örülök annak a napnak előre, amikor itt az Európai Parlamentben a megfigyelők megérkeznek Horvátországból, és az Európai Uniónak új lendületet adnak. Én már előre örülök annak, hogy itt horvátul fognak itt szólni a házban. Köszönöm szépen, Poszelt úr. Most pedig a szocialisták nevében Vigenin úr kapja meg a szót két perc. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, azt hiszem, hogy sokkal ünnepélyesebb lehetett volna ez a mai ülés, hogyha a vita, hogyha nem kellett volna a gazdasági és fiskális kérdésekre összpontosítanunk jelenleg hogyha a horvát állampolgárok meghallgatták volna, illetve hallották volna azt, amit elhangzott a korábbiakban, akkor lehet, hogy meggondolták volna, hogy csatlakozni kívánnak el vagy sem. Az Euró, Európai Unióhoz való csatlakozás nagy siker Horvátország számára, és azt hiszem, hogy egy különleges és nagyon fontos pillanatban történik ez a csatlakozás, és rámutat arra, hogy az Európai Unió helyzete nem annyira tragikus, nem annyira nehéz, mint amennyire azt sokan ábrázolják. Van jövője az EU-nak, és továbbra is vonzó az. Szeretnék megemlíteni valamit, amit egy másik tagjelölt országi képviselő mondott. Azt mondjátok, azt mondják, hogy nagyon nehéz a helyzet, de hát fogalmatok sincs arról, hogy milyen az EU-n kívül megélni ezt a válságot. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió, és nagyon remélem, hogy az Európai Unió nagy többséggel jóvá hagyja majd Horvátország csatlakozási kérelmét, ugyanúgy, ahogy a külügyi bizottság ezt már megtette. Véleményem szerint Horvátországnak az a feladata, hogy együttműködjön a tagállamokkal, és nagyon remélem, hogy a ratifikációs ütemterv megvalósításra kerül majd, és Horvátország a tervek szerint csatlakozhat az EU-hoz. Nagyon örülünk annak, hogy Szoboda úr a szocialisták nevében sikeres volt a jelentésével, és hozzásegítette Horvátországot ahhoz, hogy eljusson erre a jelenlegi pontra. Van még valami, amit hangsúlyozni kívánok. Az állampolgárok részvétele. Rendkívül fontos ez, és nagyon reméljük, hogy a népszavazáson nagyon sokan részt vesznek majd, és pozitív eredménnyel jár mármint hogy a horvátországi népszavazásra gondolok. Most pedig Posselt úrra utalnék. Horvátországnak magas követelményeket kellett teljesítenie, viszont így nincs szüksége monitoring mechanizmusokra, mint Romániának és Bulgáriának, siker Horvátországnak. Köszönöm szépen! Vájel következik két percre. Spostovani, gospod komisár. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. Tisztelt horvátországai vendégeink a karzaton. Megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogattak hozzánk, hogy meghallgassanak minket ezen a napon, amely mind az önök számára, mind számunkra oly fontos. Horvátországnak hosszú ideig kellett várnia erre a pillanatra, erre az ünnepélyes pillanatra, amelyekből az elkövetkezendő hetekben lesz még bőven. Úgy gondolom, hogy Horvátország kicsit magasabb árat kell, hogy fizessen az EU tagságért, mint más országoknak kellett fizetniük az elmúlt évek során. Ez annak is a következménye volt, hogy az Európai Unióban egy rossz látszat alakult ki arra vonatkozóan, hogy Horvátország egyike a Balkánon kitört háború felelőseinek annak ellenére, hogy Horvátország egyike volt a legnagyobb áldozatoknak. Ma azt kell, hogy megállapítsuk, hogy Horvátország Európán belüli jövője a erősíteni fogja a horvát politika és a horvát emberek közötti összetartást. Ez egy nagyon fontos vívmány, különösképpen egy olyan országban, amely a történelme során heterogén állapotokat kellett, hogy megéljen. Ma azonban Horvátországban mindenkinek van egy közös célja, amelynek örülhet. Vannak olyan kérdések, amelyek itt elhangzottak. Ezekkel kapcsolatban csak az egyetértésemet tudom kifejezni. Nagyon sok olyan feladat van, amelyekkel kapcsolatban Horvátországnak az elkövetkezendő években javulást kell elérni a kisebbségek védelme, az emberi jogok védelme, de hát ezek a mi problémáink is, ezek nem specifikus horvát problémák. És zárásképpen hadd mondjam el, hogy üdvözöljük Horvátországot itt, és örülünk az elkövetkezendő 28. Európai Uniós tagnak. Köszönöm. Két percre Tának úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, a nyári szünetemet Horvátországban töltöttem, és eh, nagyon meglepődtem, hogy milyen eh, szociális előrelépéseket láttam ott minden csatlakozási fejezetet teljesítették, és az én frakcióm az ECR jóvá hagyja Horvátország ország csatlakozási kérelmét. A volt jugoszláv országok között nagyon jelentős szerepet töltöttek be, egy, egy volt miniszterelnöket is börtönbe zárt a korrupcióért, még tehát jelentős erőlerépések történnek, azonban a szervezett bűnözés, illetve a belső menekültek megsegítése területén még mindig sok a teendőjük. Azt hiszem, hogy a konfliktusokat és a sötét közelmúltat maguk mögé tehetik majd a horvátok. Lesznek azonban némi problémák, például a munkaerő vándorlását illetően átmeneti időszak, időszakokat vezethetnek be különböző országokat, külön például az én országomban is ez problémát okozhat vízumkönnyítési intézkedések azonban nem vezettek visszaéléshez, és sajnos azt látjuk, hogy a bűnözők pedig bármilyen intézkedéseket megkerülve szabadon mozoghatnak Európában. Horvátország Szlovénia után a második volt jugoszláv ország lesz, amely csatlakozhat az EU-hoz, és nagyon remélem, hogy Montenegró, szomszédos ország, amelynek egyébként jelentéstevője vagyok, és amely határ problémákkal küzd, határ vitákkal küzd, megnyitják majd a tárgyalásokat. A nyugat-balkáni országok számára ez egy nagyon fontos lehetőség, egy reménysugár, amely a reformokat lendületbe hozza, és a demokrácia irányába mutat. Hogyha a népszavazás sikeres lesz, illetve a parlamentek is ratifikálják, akkor mindenképpen Horvátországnak is támogatnia kell volt ellenségeit a csatlakozási folyamatban, különösen Szerbiára gondolok. Köszönöm. Van egy kék kártya Posselt úr részéről. Tenok úrnak akar kérdést feltenni? Akkor gyorsan, hajrá! Tenok úr elfogadja Posselt úr kérdését? Igen, kérdezhet. Posselt. Nagyon Örülök annak a beszédnek, amit ten a kolléga mondott, de szerettem volna megkérdezni, hogy itt egy e- egykori miniszterelnököt említett, tudja-e, hogy Horvátország e miniszterelnök nélkül ma nem jutott volna el oda, ahol ma tart, és hogy egy fair eljárást kell folytatni ezzel a miniszterelnök, volt miniszterelnökkel szemben is, nem pedig politikai előítéleteken, alapuló eljárást. Kérje, Elnök úr, válaszolhat. E, nyilvánvaló egy ilyen e, folyamatban levő tárgyalással kapcsolatban egy politikus nem tehet e, megjegyzéseket, várjuk ki a tárgyalás végét, de én is látom és tudom, hogy Szerelner miniszterelnök egy nagyon alkalmas politikus volt annak idején Horvátország vezetésére, illetve az EU-s tárgyalásokra, de hogyha a pénzt sikasztott vagy lopott, akkor természetesen börtönben a helye, de ezt nem vidöntjük el ebben a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a zöldek nevében másfél percre Csek asszony kap szót. Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Ezek a napok nagyon jó napok Horvátország számára és Európa számára is. Mi itt Európában sajnos kevésszer örülhetünk ilyen jó napoknak, tehát becsüljük ezt meg, és örüljünk a holnapi napnak, illetve az elkövetkezendő heteknek a csatlakozási szerződés aláírásának. Szeretnék köszönetet mondani a horvát orna, or, kormánynak, de minden egyes eh, horvát polgárnak is, hogy ilyen eredményeket ért el az elmúlt években. A holnapi szavazással itt az Európai Parlamentben és a következő heti aláírással egy tíz éves folyamat fog eljutni az átmeneti csúcspontjára. Ugyanakkor ezzel nem zárul le a teljes folyamat, szükségessé fog válni, hogy további reformokat is lefolytassanak, hasonló lendülettel a igazságszolgáltatást meg kell reformálni, a háborús bűnöket követni kell, a korrupcióval szemben fel kell lépni. Ezeknek a reform prioritások között magas helyen kell lenni, és természetesen az Európa és természetesen ezzel kapcsolatban a néppárti módosítóindítvány holnap teljesen rossz irányba megy. Az ez évi Pride büszkeség felvonulással kapcsolatos véleményüket szeretnék kifejezni az ott történt agresszióval kapcsolatban, de mi a szolidaritásnak szeretnénk hangot adni, és természetesen fellépünk a homofóbiával szemben és a nacionalizmussal szemben. Az Európai Parlament az elmúlt elkövetkezendő években biztosítani fogjuk az együttműködést a bizottsággal, és azt, hogy a bizottság lássa a problémákat, és Horvátországban is a civil társadalom bevonásra kerüljön a reformokba, a felülvizsgálati folyamatokban az elkövetkezendő években a következő horvát kormánynak meg kell ezt tennie, egy átlátható folyamatot kell elindítania, csak így fog sikerülni meggyőzni a horvát polgárokat magukról, magukat is a jó útról. Ebben az értelemben az egész Nyugat-Balkárnak azt kívánom, ebben a pillanatban egy, további jó folyamatnak legyenek részesei az európai integráció területén. Köszönöm szépen, most pedig egy percre megadom a szót Hadi Koriú úrnak a GUE nevében. Once again. Posszelt úr. Ismét. Ismét. Please. Tessék. Csak egyetlen kérdésem lenne Lunacek kollégához, nevezetesen az, hogy elolvasta egyáltalán a szöveget, amit a néppárt előterjesztett. Természetesen az erőszakos cselekményeket elítéli eh, a 14-es pontban a néppán, csak azt eh, nem támogatjuk a 15-ös pontban eh, a választási kampány okán szemrehányásokkal éljünk. Tehát mi mindenképpen eltoljuk az erőszakos cselekményeket, ez teljesen magától értetődő. luna να απαντήσετε, κυρία Lunacek asszony, kíván válaszolni? Nos, kedves Poszelt kolléga, nagyon is elolvastam az indítványt. Itt nem arról van szó, hogy az egyik vagy másik irányba támogassuk a választási kampányt, hanem a mi véleményünk szerint nagyon is jó lépés nagyon is rossz lépés volt a hatóság részén nem védték a spliti polgárokat, éppen ezért kritizáltuk ezt a folyamatot, és kérjük, hogy az indítványokat vonják vissza. Köszönjük, és akkor most kap szót Hágyi eh, Gorgyú úr. Köszönöm, elnök asszony. Mi a GUE frakció részéről üdvözöljük Horvátország csatlakozását az Európai Unióhoz. Egy olyan időszakot élünk, amikor az Európai Unióba vetett bizalom megingott. Ez a csatlakozás azt mutatja, hogy vannak azért, akik bíznak az Európai Unióban, mindannyian többet tehetünk. Azt reméljük optimistán, hogy a Horvátország eh, csatlakozása nem jár együtt eh, az euró eltűnésével, és nem veszik el több éves munkánk. Horvátország eh, jövője lehetővé teszi, hogy megvalósítsák azokat a programokat, amelyeket az elkövetkezendő évekre eh, terveztünk. Eh, folytatni kell a diszkrimináció elleni harcot, a menekültek visszatelepítését, E, és a szomszédos országokkal való kibékülés politikáját. Emellett oda kell figyelnünk a gazdasági és társadalmi kérdésekre, problémákra is, e, hosszú távú munkanélküliség, szegénység, illetve bizonyos emberi jogok, alapvető jogok megsértése. A liberális politika folytatása csak nehezíteni fogja a gazdasági helyzetet. Fentartható fejlődést szeretnénk látni, és a szociális védelmi rendszer, a társadalombiztosítási rendszer további fejlesztését, így segítve a horvát népet, a, és különösen a munkanélkülieket. Oda kell figyelni az egészségügyre, az oktatásra is. Köszönöm, Farázs úr következik. Az EFT nevében két perc. Köszönöm, nemrég jártam eh, Horvátországban, és eh, meg akartam eh, tudni, hogy tisztességes kampány zajlik-e. Mit találtam? Nos, azt találtam, hogy az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy megvesztegesse a politikai elitet. És egész jól csinálják. Az EU már is 320 millió eurót adott előcsatlakozási pénzként Horvátországnak. Éppen most költöttek el 1 milliót a, egy e, felháborító propaganda reklám hadjáratra, amelynek üzenete a horvátok felé az volt, hogy csak az EU-val fognak boldogulni. E, Az EU az Európai Parlamentben magasan fizetett munkával kecsegteti a horvátokat, és a bizottságon belül is, e, megmutatva az elitnek, hogy milyen jól járnak, ha csatlakoznak, és e, lengenek, lobognak az EU-s zászlók az országban, azt a téves képzetet keltve, hogy már minden eldőlt. Vannak azonban segítőjük is Horvátországban, a régi kommunisták még ott vannak, a régi kommunisták hatalomban vannak Horvátországban, és ezek az emberek mind személy szerint gazdagok lesznek, hogyha Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz. De van ennél egy sötétebb oldala is ennek az egész ügynek, mert Horvátországban nincs szabad sajtó, nincs nemzeti vita erről a dologról Valójában már eh, egy díjat is alapítottak, eh, vagy alapítanék arra, hogy eh, találjon már valaki egy olyan cikket a horvát sajtóban, amely azt mondja, hogy talán mégse olyan jó dolog csatlakozni. Tehát korrupt, torz kampány zajlik Horvátországban. Láttuk ezt már az Európai Unió részéről, de azt gondolom, hogy sokkal súlyosabb a helyzet Horvátországban, mint korábban volt. Ez az ország ezer éve függetlenségéért küzd, mindössze húsz éve függetlenek, kiléptek abból a bukott politikai kísérletből, amit Jugoszláviának neveztek, és hogyha most a csatlakozás mellett szavaznak, akkor egy új Jugoszláviába lépnek be, egy éppen bukófélben lévő politikai politikai kísérletbe vágnak. Remélem, eh, hogy az elkövetkezendő hónapokban lesz politikai vita, igazi politikai vita, de kétlem. Köszönöm, Farázs úr. Most pedig Bronz úr a függetlenek részéről kap másfél percet. Thank you. It's 20 years. 20 éve független Horvátország egy 95%-os támogatást élvezett a népszavazás során, megpróbálta ezt megvédeni, a területét, illetve a népét is. Nagyon sok ember megsérült, illetve életét vesztette ezen érdekek védelmében. Tragikus az, hogy most ezt a függetlenséget fel akarja adni Horvátország az EU-nak, hiszen nagyon sok jogszabályt kellett hoznia, például szociális liberalizmus bevezetnie, és a tábornokait átadni a nemzetközi törvényszéknek, mint egy áldozatokat benyújtani az Istennek és nem tudja megvédeni a munkahelyeket. Azonban mielőtt népszavazásra kerülne a sor, a szerződés aláírásra kerül, és ez szembe megy a demokráciával, a néppel, illetve a függetlenség áldozataival is. A horvát kormány használja, felhasználja, visszaél a finanszírozásra, propagandára használja azt, és a népszavazás eredményét megváltoztatja. A népszavazás eredményét formalitásnak tekinti, de hogyha nemmel szavaznak, akkor természetesen mindig lehet egy újabb népszavazás, aztán egy újabb népszavazás, aztán még egy népszavazás, egészen addig, amíg meg nem születik a helyes válasz. Ez az európai út. Köszönöm szépen, Káresz úr, két percre. Elnök asszony, előadó úr, hölgyeim és uraim, a döntési folyamat megmutatja, ezt ugye a honlapi nap fogja elindítani, hogy jó napok elé nézünk, nem csak Horvátország néz jó napok elé, hanem nagyon jó napok elé nézünk itt az Európai Unióban is. Az Európai Unió az Egyesülés projektje, a kontinens egyesülésének projektje, az erőszakos európai megosztás legyőzésének projektje, a béke, a szabadság, az egymásért viselt felelősség és az egymás elleni harc helyetti projekt. Gondoljunk arra válságra, amit átélünk. Ez megmutatja, milyen kihívásokkal kell szembenéznünk. A bővítési folyamat nem zárult le és az elmélyülési folyamatot is fel kell gyorsítani. A gazdasági és szociális uniót kell kiépítenünk, és véghez kell vinnünk. Tehát fején kell találnunk a szöget. Úgy gondolom, hogy Horvátországban és az Európai Unióban sem szabad a babírjainkon ülnünk, hanem a reformoknak az útján folyamatosan tovább kell haladnunk. Horvátországban és az Európai Unióban is vannak javítási potenciálok, ha a korrupció elleni harcról és az alapjogok behajtásáról és a reformok szükségességéről van szó. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem véletlen, hogy Szoboda kolléga, Lunacek kolléga, nő, én és Bent Posselt már évek óta kísérjük és Ausztria évek óta kíséri már a függetlenség elismerése óta Horvátországot az Európába vezető úton. Nagyon sok köt össze minket foglalkoztatásban, kultúrában, gazdaságban és történelemben Horvátországgal. Örülünk, hogy ez a folyamat, ami az elmúlt években bontakozott ki, most sikeres lezáráshoz ér, és nagyon reméljük, hogy holnap egy nagyon világos igent, egy üdvözlő szót fogunk mondani Horvátországnak, és együtt az úton újabb lendületet fogunk tudni venni azoknak a kihívásoknak az irányába, amelyekkel szembenézünk. Nagyon pozitív képet kell, hogy alkossunk a Nyugat-Balkáról is. Köszönöm szépen. Fajon asszony következik másfél percre. Hvala lepa, spoštovani. Podpora Hrvaški bo jutri pomembno... Köszönöm szépen Horvátországnak, a holnapi támogatás egy fontos jel lesz, ami megmutatja, hogy a nehéz idők ellenére is folytatjuk a megkezdett utat. Nagyon remélem, hogy még néhány jó üzenetet tudunk küldeni a nyugat-balkáni országoknak az elkövetkezendő hónapokban. Horvátországnak a csatlakozása minden egyes régióbeli ország számára fontos. Horvátország jó példával járhat elő az a régió országai számára, amikor államközi problémákról van szó, és a kölcsönös bizalom építéséről van szó. A Horvátország és Szlovánia közötti egyezmény nagyon jó megoldás volt. Horvátországnak reformokat kellett végrehajtania, különösen a korrupció elleni küzdelem területén, de gyakorlatilag ennek a sprintnek és a maratonnak a keveréke tovább kell, hogy folyjon a jövőben is. Ezt a politikusok is tudják. Sokszor ugyanakkor nem figyelnek arra, és ezt az egyensúlyt a önös érdekeikkel a politikai kampányban tönkreteszik. Nagyon remélem, hogy azt a választ mondják, az Európai Unió keretében képzelik el a jövőjüket, sikeres lesz a népszavazás, és nagyon örülök, hogy Horvátországban is sikeres lesz így a csatlakozás, hiszen ebben a régióban stabilitásra van szükségünk előre. Örülök már, hogy itt üdvözöletem a horvátországi kollégákat. Köszönöm szépen, Szelevrakos úr, a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szoboda úr nagyon komoly képviselő úr, és egy rendkívül jó jelentést készített, azonban hangsúlyozni kell, hogy Horvátország is nagyon fontos erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a problémákat leküzdje. Sikerrel tette ezt, és feltételezem, hogy az erőfeszítéseket folytatja majd a reformok területén, ugyanolyan intenzitással, mint eddig. Gondolok itt az alapjogokra, az igazságszolgáltatási területre, a korrupció elleni harcra, illetve a csúszópénzek, kenőpénzek problémájára. A régió más tagjelölt országaival ellentétben Horvátország hihetetlen egy előrelépést tett, vannak más országok, amelyek még nem tudták a tárgyalásokat megkezdeni. Nagyon remélem, hogy Horvátország csatlakozása új lendületet ad az Európai Uniónak, illetve a nyugat-balkáni térségeknek, és ezért üdvözlöm Horvátországot itt az Európai Unióban. Kovács úr kap szót, de úgy látom, hogy nincs benne a teremben, tehát Hökmár úr kap két percre szót. Önnél szó. Két perc. Nincs mikrofon. Micro, please. Thank you. Madam Speaker, I would like to thank the rapporteur. Köszönöm, szeretném megköszönni. Nincs mikrofonja a felszólalónak. It's some sort of sabotage here. Valami szabotásnak vagyok az áldozata? Tehát holnap megszavazhatjuk Horvátország csatlakozását az EU-hoz, és ez egy manifestáció, egy nyilatkozat az európai együttműködés erejét mutatja. Sajnálom, hogy Farage úr már nincs itt, hiszen gonddal küzd, gondot okoz neki a horvátországi csatlakozás, hiszen az az üzenet, hogy az európai együttműködés, az Európai Unió értékekkel rendelkezik, és ezek vonzóbbak, mint az ő politikája. És ez hangsúlyozza azt is, hogy a válság idején célunk az, hogy az Európai Unió egyik leghihetetlenebb erőfeszítést folytassuk, ez pedig a bővítés. Azt láttuk, hogy stabil demokráciát és nyitott társadalmat hozunk ezáltal létre, Horvátország esetében pedig még egy lépést tehetünk, Európát jobbíthatjuk, és jobb társadalmat alakíthatunk ki. Ugyanaz a lehetőség áll majd rendelkezésünkre, nekik is, mint bárki másnak az Európai Unióban, és ettől jobb lesz Európa és jobb lehetőségeket nyit majd ez mindenki számára, a horvátok, a svédek, osztrákok és mások számára, mindenki számára, aki részt vesz ebben a fantasztikus projektben. Tehát holnap kinyilatkoztatjuk az Európai Unió erejét a gazdasági válság idején, és azt hiszem, hogy ez nagyon jól mutatja, hogy optimizmusra van lehetőség, és a Nyugat-Balkán más test, térségeinek, más országainak is elmondhatjuk, hogy ha fejlődnek, ha reformokat vezetnek be, hogyha mind, akkor mindannyian békét, élvezhetjük a békét és a demokráciát a társadalmainkban. Köszönöm. Gönc Kinga következik

Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy gratuláljak Horvátországnak a csatlakozások lezárásához és a csatlakozási szerződés aláírásához. Ez megmutatja, hogy mi az európai integrációs folyamatot komolyan vesszük, tovább tudjuk folytatni. Horvátország már a második ország a volt Jugoszlávia területéről, amely csatlakozni fog az Európai Unióhoz. Remélem, hogy ez ahhoz fog elvezetni, hogy más dél-kelet eh, európai országokkal is ki tudjuk majd szélesíteni ezt a folyamatot, és a béke és az együttműködés jegyében együtt fogunk tudni dolgozni, ami egész Európa érdekében áll. Köszönöm szépen, Peterle úr, és akkor az előző tervek alapján egy percre megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy még lehetőséget ad szólni. Nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, és szeretném ebben az előttem szólókat támogatni. Horvátország egyike azoknak az országoknak, amelyek a legjobban felkészültek az Európai Uniós csatlakozásra. Az elmúlt hónapokban nagyon sok javulás sikerült elérni, és kifejezetten szeretnék köszönetet mondani a horvátországi partnereinknek és a bizottságnak a tett erőfeszítésekért. Ami engem foglalkoztat, az az, hogy ugye itt az Európai Unióban világos szabály szabályaink vannak, hogy milyen feltételeket kell egy csatlakozó országnak És Sajnálatosnak tartom, hogy egy olyan országot fogunk felvenni, amely nem százszázalékosan felel meg minden egyes előfeltételnek. Éppen ezért nem, nem, szeretném hangsúlyozni, hogy nem fogom hátrányban részesíteni Horvátországot a többi országgal szemben, de azt várnám el, hogy a jövőben jogelőtti egyenlőséget biztosítsunk valamennyi csatlakozni kívánó országnak, és nem a jogtalanságon való egyenséget, hiszen ma az európai problémáknak egy nagyon nagy része azért van itt, mert jó szabályaink vannak, de ezeket nem tartjuk be, úgyhogy hálás lennék, hogy a jövőbeni csatlakozásoknál ezt a szempontot is figyelembe vennénk. Köszönöm szépen. Sakér Kasparim. Köszönöm szépen, Kaspari úr. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Jó páran kértek szót. Hat embernek adom meg a szót. Először is Mikolácsik úrnak kérem, hogy az egyperces felszólalási időt tartsák be. Tessék, megadom a szót egy percre. Mr. Mikolásik? Mikolásik úr. Λοιπόν, δεν Akkor egy percre. úspěšné završení přístupových jednání Chorvatska mě upřímně těší. Köszönöm szépen. A tárgyalási, csatlakozási tárgyalások lezárása üdvözlendő örömmel tölt el. Jó példát statuál a térség más országainak is Horvátország, illetve a nyugat-balkáni térség stabilitásához is hozzájárul. Nagyon örülök ennek, hiszen Horvátországgal, Horvátország és a Cseh köztársaság között nagyon jó a kapcsolatok, nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és annak is nagyon nagyon örülök annak, hogy hogy lezárul ez a, ez a folyamat. Sajnos ö, ö, ellentétek merültek föl a két ország között. A cseh köztársaságot nem segíti az a jegyzőkönyv, amelyet követelünk. A cseh állampolgárok azt szeretnék, hogy Horvátország minél hamarabb csatlakozzon az Európai Unióhoz, és köszönetet azon Füle biztos úrnak. Köszönöm. Kazini úr kap szót egy percre. Elnök asszony, köszönöm szépen az euroszkeptikusok ismét egy egyessel térhetnek haza, amikor azt látjuk, hogy gratulálhatunk Horvátországnak és Horvátország polgárainak, és a lengyel elnökségnek a csatlakozás sikeres lezárásáért. Büszkék kell, hogy legyünk mindannyian az Európai Uniónak erre az újabb vívmányára. Svoboda úrnak köszönetet szeretnék mondani a hosszú időn keresztül folytatott pozitív munkájáért decemberben, át kell, hogy adjuk a staféta botot és meg kell, hogy határozzunk Horvátország számára egy csatlakozási időpontot. Horvátország megérdemli a csatlakozást, és az Európai Unió megérdemli, hogy egy új taggal bővüljön. Támogatjuk Szerbiát is, és szeretnék a bizottságnak, a lengyel elnökségnek, és nem utolsó sorban a tanácsnak is azt a kérésemet kifejezni, hogy Szerbiát és Montenegrót is támogassa. Tika asszony következik egy percre. Aderarea Croáciei la Uniunea Europeană. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük Horvátország csatlakozását, és úgy gondoljuk, hogy ez jelentős mértékben hozzájárul majd a Duna stratégia kiteljesítéséhez. Tudjuk, hogy Horvátország Németországgal együtt felelős a hatos tengelyért, ami a biodiverzitás védelmét illeti, illetve a vállalkozások versenyképességért, a nyolcas tengelyért is felelős. Tehát Horvátország hozzájárulhat a közlekedési európai hálózatok kiteljesítéséhez. Nagyon fontos szerepet tölt tehát be ez az ország az infrastruktúra, európai infrastruktúra kibővítése területén. Obermeyer, έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριος Obermeyer. Obermeyer úr. Obermeyer úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon sok demokrat, bürokratikus akadály után most azt láthatjuk, hogy pozitívan lezárjuk a csatlakozási folyamatot Horvátország esetében, ezt üdvözöljük, és nagyon sok minden változott az országban, például az igazságügyi reformra gondolok, de Horvátországnak továbbra is el kell gondolkoznia azon, hogy hogyan fogja bezárni az atomerőműveit, például a Kriskolya atomerőművek továbbra is fontos az, hogy betartsa a korrupció elleni küzdelem területén való kötelezettségvállalásait, és fontos, hogy a versenyről is nyílt vita folyjon. Nagyon sokat követeltünk Horvátországtól, sokkal többet, mint más csatlakozási jelöltektől, és továbbra is nagy vonósággal kell, hogy kezeljük őket, hogyha a rossz ország jelentések Eh, ne legyenek következmények. Ezt is meg kell ugyanakkor említeni. Köszönöm. Kukán úr kap szót, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A holnapi szavazás Horvátország csatlakozásával kapcsolatban egy fontos mérföldkő lesz az európai történetben, amely megerősíti az Európai Uniót, és megmutatja az Európai Unió hitelességét. A csatlakozási folyamat hozzájárult Horvátország átalakulásához is, és demokratikus országát tette Horvátországot. Úgy gondolom, hogy biztonságot, stabilitást és szabadságot fog hozni ebben a régióban a csatlakozás. Horvátország az európai értékeknek az egyik képviselője ebben a pillanatban ugyanakkor az is fontos, hogy más országokra is gondoljunk, és a közös erőfeszítéseinket láthatóvá tegyük, így támogatva őket az Európa felé vezető úton. A horvát siker történet tanulságokkal is jár. Nagyon remélem, hogy ezeket is hasznosítani tudjuk majd a jövőben. Üdvözlöm Horvátországot, mint a 28. tagállamot. Köszönöm, Sobor úr!

A monitorozás eredménye azt mutatja, hogy Horvátország töretlenül folytatja ezt a folyamatot, és magas szintű készültséget ért el, így léphet majd be az Európai Unióba. Ennek a felkészülésnek a befejezése lesz az egyik legfontosabb teendője a hamarosan bekövetkező választásokon megválasztott új kormánynak is. Remélem, hogy mindannyian, remélem, hogy horvát, a horvát kötelezettségek mindegyikét teljesíteni fogják, mégpedig időben, tehát a csatlakozás pillanatáig. Remélem azt is, hogy a horvát csatlakozás ratifikációja 49-es cikk alapján egyszerűen probléma mentesen fog lezajlani. Az Európai Bizottság nevében eh, én magam is kötelezettséget vállalok arra, hogy eh, önöket folyamatosan tájékoztatni fogjuk a horvát eh, fejleményekről az elkövetkezendő hónapokban is egészen a csatlakozásig. A csatlakozási folyamat az európai népek legitim aspirációjából fakad, és Biztos vagyok abban, hogy a horvát lecke, a horvát példa egy igazolni fogja a hiteles bővítési politikánkat. Köszönöm. Thank you very much, uh, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Most pedig végül, de nem utolsó sorban megadom a szót Dovgiljevics úrnak a tanács képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Én is üdvözlöm a horvát delegációt a karzaton. Szeretnék gratulálni az elmúlt évek munkájához, amely az Európai Unió küszöbéig vezette Horvátországot. Talán viccelve azt, mondhatna, azt mondhatnám, hogy egyre inkább hozzá kell szognunk majd a szláv nevekhez, mint a Dovglievics Horvátország csatlakozásával. Itt az utolsó felszólalásom alkalmával valami másról szeretnék szólni. Emlékszem, amikor a parlament 2010 tavaszán a 10 tagállam csatlakozását megszavazta Strasbourgban, Emlékszem, hogy milyen viták folytak a nemzeti népszavazások előtt, és itt gondolok saját országomra is, Lengyelországra, és láttam azt is, hogy milyen euroszkeptikus nonsens öntötte el a médiát, a nemzeti identitás, a gazdasági Babilon, ilyen kifejezéseket látunk, a mezőgazdaság vége, a kereszténység vége, az értékek vége, ezt prognosztizálták. Hát ez nem volt igaz. Nézzük meg Lengyelországot, nézzük meg a Cseh köztársaságot, nézzük meg a balti államokat, nézzük meg, hogy mennyit nyertünk az EU-ból, az EU-val, nézzük meg, hogy mekkora sikert hozott a bővítés, különösen a legutolsó körre gondolok. Tehát nagyon remélem, hogy a horvátországi vita népszavazás előtt a tényekre alapul majd, és egy olyan kampányt folytatnak, amely a valós dilemmákat szólítja meg, a valós kérdéseket, és nagyon remélem, hogy nem látjuk majd megismétlődni ugyanazt a vitát, ami sehova nem vezet, és ami csak mítoszokra épül, illetve nagyon távol van a valóságtól. Tehát remélem, hogy pozitív eredménnyel jár majd a szavazás, és köszönettel tartozom Svoboda jelentéstevő úrnak az erőfeszítésekért, az elkötelezettségért, illetve a Horvátországgal folytatott munkájáért az évek során. Nagyon remélem azt is, hogy ezen nehéz időkben képesek leszünk az optimizmusra, a dinamizmusra és a pozitív üzenetre összpontosítani, amit sugal a horvát csatlakozás is. Köszönöm. Köszönjük szépen, miniszter úr, és köszönjük Szóboda a jelentéstévőnek is, és várjuk, hogy az Unió gazdagodjon, most pedig a Horvátországgal is gazdagodjon az Unió, és